Jó napot kívánok mindenkinek. Mindenek előtt szeretném köszönteni kollégámat, a Költségvetési Bizottság elnökét. Közös ez az ülés a két szakbizottság, a KOBU és a KOKOBU szervezésében. Szavazás okán hívtuk össze Azonban miért megkezdenénk a szavazást, Gressla asszonynak adom meg a szót, és a másik jelentéstevőnek. Köszönöm a szót. Mindenkinek meg szerettem volna köszönni mindenek előtt azt a munkát, amelyet kifejtett, annak érdekében, hogy szavazásra érett legyen ez az anyag. A kollégáimnak, a tisztviselőknek, a szakbizottságok titkárságának, és mindenek előtt Gressle asszonynak, aki döntő súlyjal lépett fel, és segítette eh, létrejöttét ennek a jelentésnek. Köszönöm. Kájer úr. Rivillin, Rivillini kollégám által említetteket valóban köszönet illeti, azonban egy, magam részéről egy rövid módosítást mondanék. Az általam benyújtott 56-os módosító a harmadik oldal alján visszavonásra került, mert meglepő módon a jelentéstevőnek sikerült meggyőzni engem, így módon nem is akarok zavart okozni, és visszavonom a módosítómat. Grazie, onorevole Geyer. Allora, se non ci sono Köszönöm, Geyer úr. Akkor Kezdjük el. Még Reszta asszony kap szót. Az egyes preambulum pontban van egy módosító a jelentéstevő részéről, amelyet visszavonunk. Ehelyett az AFKO egyes módosítóját nem, AFET egyes módosítót fogadjuk el, mert precízebb, mint az általunk benyújtott, amelyet tehát visszavonunk. Eh, io vado a chiedere, non è, non è chiaro. Tehát a preambulum egyes módosítója a jelentéstevő helyett az AFET egyes módosítója lép életbe. Mondjuk Reszle asszony még egyszer. Ah, uh, retirato A hatodik oldalon találják az egyes módosítót. Abbiamo individuato. Prego, onorevole Gualtieri. Volevo solo dire che alla luce del ritiro dell'emendamento 56, allora il nostro gruppo voterà... Oh. Ah. 56-os módosító kapcsán. Itt azt kérem, hogy 21-es pontban név szerint szavazzunk. Tehát a 65-ös visszavont a Geyer úr, ám a, mi a 21-es mellett fogunk szavazni, ezt szerettem volna bejelenteni. Sono finite le trattative all'ultimo secondo, possiamo... Akkor ezzel lezártuk az utolsó pillanatbeli csiszolásokat, simításokat, és így kezdjük el tényleg a szavazást. Tízes módosító, szóbeli módosító, megnyitom a szavazást. Cosa stiamo facendo? La votazione è chiusa. Lezárom. Negyvenegyen mellette szavaztak, 90 ellene. A 11-es elfogadtuk, a 11-es visszavonták, 12. Megnyitom a szavazást 12-es módosítóra. La votazione è chiusa. Lezárom. 53-an mellette, egy ellene elfogadtuk. Elnök úr, nincs itt a szavazókártyám, ha kritikus fontosságú a dolog, akkor kérem külön ö, számoljanak hozzá. Mint mondottam, nem tudtam szavazni a kártyám hiánya miatt. Akkor 13-asra szavazunk. Allora, la votazione aperta. Megnyitom a szavazást. Nem, nem, ez okafogyottá vált. Nem fejezte be az illető a mondatát. A kompromissz egyes kompromisszuma megy tovább, mondja Gressler asszony. L'emendamento 13, no? L'emendamento 13. No, cade se l'amendamento orale non è adottato. Io Nem, nem, ez okafogyottá vált, nem fogadtuk ugyanis az előzőt. Il adopté, non? Il adopté? Eh, Bisogna votare, cade se non è adottato. Ahogy muszáj szavaznunk róla mégis, már, már bonyolódnak a dolgok, mondja az elnök úr, ne bonyolítsuk tovább. Elnézés, remélem, hogy Isten segedelmével újra tudjuk dolgozni ezt a dolgot. Nagyszerű. Hát akkor a 13-as módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. 51 igen, 8 nem szavazattal elfogadtuk. Következik az 50-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez okafogyottá vált. Ah, più piano. Questo, questo ci chiama. Questi si votano invece. Ah, yes, yes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 Tovább lépünk, az egyes kompromisszumos módosításra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 55 igen szavazata, 2 nem szavazat mellett elfogadtuk. Következik a 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 51 igen, 9 ellenszavazatnál lett. 53-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 igen szavazattal, 29 nem mellett elfogadtuk. Így tehát. No, no, a posto. Adesso l'altro... Következik a a következő az oka okafogyottá vált, hogyha a kettes kompromisszum jön, a kettes és hetes kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 57 igen szavazat és egy nem szavazat érkezett két tartózkodás mellett. 19-es módosítóindítvány, illetve a 3-as szóbeli módosító. Megnyitom a szavazást. A szocialisták és demokrátiák oda képviselőcsoportja részenkénti szavazást kért. Az első részről nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 59 igen szavazat, 2 nem szavazat érkezett. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Várjanak, várjanak. A néppárt vagy a részéről valaki többet szavazott. a Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 31 igen, 30 nem szavazattal. Cade questo. 55 eh, cade. Cade l'emendamento cioè Az 55-ös nem kell szavaznunk, úgyhogy a Fejlesztési Szakbizottság egyes módosítójáról megnyitom a szavazást. Deve egyes. Részenkénti szavazást kértek? Tehát visszavonták. Rendben, bocsánat, most sem világos. Nos, hát akkor kérem, ne zavarjuk össze még abban a kollégákat, épp elég bonyolult így is. Lezárom a szavazást a Deve egyesről. Kettő igen szavazat, 57 nem szavazat, elutasítottuk. Egy tartózkodás is volt. 20-as módosító, 4-es szóbeli módosítással megnyitom a szavazást. Leváz, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 59 igen, 2 nem szavazattal. 12-es módosító indítvány. Al 21 mi dicono che caduto, quindi emendamento 21. Nem, ez is okafogyottá vált. 21-es, megnyitom a szavazást. La votazione. Lezárom a szavazást. 52 igen szavazat, 9 nem szavazat, elfogadtuk. 56-ost visszavonták, úgyhogy a hármas kompromisszum következik. A szocialisták és demokraták azt kérték, hogy három külön részben szavazzunk róla. Az első részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 58 igen, egy nem ellenében. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Még mindig egyel több néppárti szavazott. 34 igen, 25 nem szavazat, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. A harmadik részről is megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 31 igen, 29 nem, egy tartózkodás. A 23-as törölték, úgyhogy, de mégiscsak szavazunk a 23-asról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36 igen, 24 nem arányban, és egy tartózkodás mellett 24-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as. Megnyitom a szavazást. Az 58-as okafogyottá vált, de kiesik, mondja Gressle asszony. Igen, igen. Ez okafogyott. fogyott. Oké. Okay. Kade. Jól van, mondja az elnök. Akkor a négyes kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Itt is két részben, az első rész következik, lezárom a szavazást az első részről. Elfogadtuk. 59 egy arányban. Második részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 30 igen, 31 nem, egy tartózkodás mellett. 26. 26. Adesso passiamo all'emendamento 20. Eh, 26-os módosító jelentéstevőktől megnyitom a szavazást. Szabad megkérdeznem, hogy a néppárt köréből hányan szavaztak a második részben? A négyes kompromisszum második felében hányan voksoltak a néppárt képviselői közül? A kártyája nincs. Egyik kulcsfontosságú módosítónk volt, ezért kérdek rá, kérdezek rá. Andiamo avanti, dai. Emendamento 26. Folytatjuk, mondja az elnök, 26-os. a frakciók vezetőit kérem, hogy próbálják megérteni azt, hogy a néppárt részéről egyel többen szavaztak. Most ilyenkor mi történik? Állapítsuk már meg. Elnök, az elektronikus szavazásból csak azt tudjuk megállapítani, hogy valaki egy, tehát hogy egyre több személy szavazott, lehet, hogy valaki elaludt, nem tudjuk már utólag megállapítani, hogy ki volt az. Lezárom a szavazást, Hogyha ha van olyan kollégánk, aki jelentkezik, és azt mondja, hogy ő nem szavazott, elfelejtett, vagy valami problémája volt. Elnök úr, korábban tájékoztattam arról, hogy nincs nálam a szavazókártyám. Itt voltam végig, és valaki meg kellett vonja a szavazatát, mert túl sokan voltunk, kiment a teremből, minden szabályt követtünk, mindig világosan jeleztem a kezemmel, hogyan szavaztam. Ezért merült fel a kérdés Kressla asszony részéről, teljesen jogosan. Azt javaslom, hogy ismételjük meg az erre pontra vonatkozó szavazást. Probléma. Sajnálom, de hát tényleg probléma van. Amikor fölemeli a kezét, abból nem derül ki, hogy a néppárt egyel több fővel szavaz-e vagy nem, mondja az elnök. Tehát, hogyha valakik elkezdenek kártyával szavazni, mások pedig mutogatnak, hát az problémát okoz. Mindig, akkor most mindig ellenőrizzük, hogy frakciónként hányan szavaztak? Mindaz, de amúgy is okafogyottá vált, még akkor is, hogyha most még egyszer szavazunk róla. De ezt így nem lehet csinálni. No, ci vorrebbero due voti in più. Nem, akkor két további szavazatra lenne szükség. Ma no. Se tu ritieni far, scusami Gigi, se tu ritieni far ripetere la votazione, secondo me tagliamo secondo a testa. Azonban, hogyha tudnánk meg tudnánk ismételni ezt a szavazást, akkor megoldódna. De hát nem, nem ideális megoldás az újra szavazás. Nem, mondja az elnök, tovább lépünk 26-os módosító indítvány, demokrácia, demokrácia kiabálnak be a képviselők, lezárom a 26 os szavazást, mondja az elnök. Elfogadtuk 35-26 arányban. A hatos módosítóról megnyitom a szavazást. 60-as, bocsánat. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 36 nem, 26 igen szavazat mellett. Deve bizottság 5-ös módosítójáról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 40-18 arányban. 27-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 37 igen, 24 nem arányban. 28-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55 igen szavazat, 7 nem szavazat érkezett. 61-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 59 igen szavazat és 2 nem szavazat mellett. Megnyitom a szavazást a következőről. Nem a szavazást. Ezt is elfogadtuk 61 arányban. 30-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36 igen, 26 nem. 31-es preambulum bekezdésről megnyitom a, szó, a szavazást. 31-es módosító. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 2-58 arányban. A FET egyes módosítójáról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megállapítom, hogy elfogadtuk 49-11 arányban. Az egyest visszavonták. Követ következik az ötös kompromisszum, kettes preambulum, kettes afet módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as módosító, megnyitom a szavazást. Elnézést, nem. A hatos kompromisszumos következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a hetes kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Ez már megvolt. Tehát akkor a nyolcas kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Szóbeli ötös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 9-es kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Szintén elfogadtuk. Harminckilences módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem, a néppárt megint egyel több szavazatot adott le. Tehát akkor egyet le kell vonnunk a szavazás eredményéből. Rendben. Tehát elutasítottuk. 40-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. A 41-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 30-32 arányban a hatos módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 42-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 43-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 44-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 7-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 45-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A 46-os következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. az AFKO módosítója, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. A tízes kompromisszumos következék, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a hatos AFKO módosító indítvány. Megnyitom a szavazást, lezárom elfogadva. A következő okafogyottá vált, a 9-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 49-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. És akkor most szavazzunk. A záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 59-3 arányban. És akkor most még az így módosított állásfoglalásról szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, 53 szavazattal, három ellenszavazattal. Elnök úr, köszönöm szépen, gratulálok a jelentéstevőinknek és levonom azt a következtetést, hogy képesek a, illetve remélem, hogy a tanácsal és a bizottsággal jelentéstevőink fel tudják venni a kapcsolatot, és ezen az alapon meg tudunk állapodni a két találkozón egy végleges, egy olvasatban elfogadható tervezetben. Köszönöm, elnök úr, mondja a másik elnök úr.

Se prendiamo posto continuiamo la riunione della Commissione. Grazie. Én mindenkit kérek, hogy foglaljon helyet, hogy a szakbizottsági ülést folytatni tudjuk. Allora, devo informare delle delle decisioni, scusate. Arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy a koordinátorok hogy döntöttek, tehát eh, kérem, hogy mindenki maradjon csendben. Bonsoir. Allora, vi devo informare delle decisioni prese alle riunioni dei... Tehát szeretnék eh, tájékoztatni mindenkit a koordinátori ülés eh, szeptember elejé ülésének eh, eredményéről, a jelentéstevők kijelöléséről. Derek. Bogan a tízes külön jelentés az EPP nevében Dajcs Tamás a strukturális eszközökkel kapcsolatosan Ivaro Kajfén az szocialisták nevében egy másik külön jelentéssel kapcsolatosan, Elizabeth Köztingen az EPP nevében egy további külön jelentés kapcsán, valamint az éves jelentéssel kapcsolatosan az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről. Ehhez egy automatikus jóváhagyása van szükség. A szakbizottsági elnökök konferenciáját azonban még tájékoztatni kell. Elnök úr, ahhoz, amit most elmondott. A koordinátorok ülésén arról is szó volt, hogy a a 2009-es költségvetés elfogadásához Greszle asszony elmondta, hogy a, az Andor biztos úr mint munkaügyi biztos, illetve az agrár ügyekért felelős biztos Csolos úr és a külügyi és biztonsági kérdésekért felelős biztos kapcsán én Pibalx kollégára tennék javaslatot, a fejlesztési alap részéről, tehát Pivax urat. És ezt még decemberben bonyolítanánk le, remélem, hogy Gressler asszony ez egyetért. Én arra szeretnék csak utalni, hogy az EDF, tehát a fejlesztési alap költségvetésbe építéséről is szó volt, tehát ezzel is foglalkoznunk kell. Iván kolléga került kijelölésre ehhez a jelentéshez, íni az e ENE 2009-es mentesítésével kapcsolatosan egy saját kezdeményezési jelentés születik majd az ügynökségekre vonatkozóan a 2009-es mentesítés kapcsán. Ezen kívül elfogadták a koordinátorok, hogy a előcsatlakozási alappal kapcsolatos, az igazságszolgáltatás területén, a csalás elleni küzdelem területén a jelen... koordinátorok nem foglaltak állást, az Olaf reformjával kapcsolatosan döntés született, hogy egy levelet fogunk küldeni Buzek elnök úrnak, és annak érdekében, hogy a biztos, az illetékes biztost is tájékoztassuk. 2011-re vonatkozó delegációkról is döntöttünk, így Olaszországban teszünk látogatást, valamint a még blokkolt jogalkotási anyagokkal kapcsolatosan is szót váltottunk a mentesítés kapcsán 2009-re vonatkozóan a bizottság javaslatot tett egy eszme cserére az ellenőrzésekkel kapcsolatosan. Megfelelő egyensúlyt kell biztosítani az ellenőrzések során, illetve csökkenteni kell a hiba arányt. Az Olaf új igazgatójának kijelöléséről is szót váltottunk. Itt a szocialista frakció rá bólintott a javaslatra, valamint a tagállamokkal kapcsolatos katasztrófa védelem is napirenden szerepelt. A tanács főtitkárságával egy rendezvényre kerül majd sor, amiben az Európai Parlament is közre működik a mentesítési témában. Ami pedig a mai ülésünket illeti, a mai délelőtti koordinátori ülés a delegációk látogatásáról volt szó, illetve a meghallgatásokról 2011-ben. Három delegáció utazásra kell majd, kerül majd sor 2011-ben áprilisban Magyarország, Koszovó, Macedónia, illetve Franciaország lesznek a célországok. 2012-ben pedig Olaszországba tervezünk egy delegációs látogatást. A 2011-es évben négy meghallgatás lesz a számvevőszékkel kapcsolatosan, az intézmények közreműködésével, a kapcsolatosan valamint a 2008-as mentesítéssel kapcsolatosan a megfelelő kiadási szerkezet biztosításával kapcsolatosan, illetve a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatosan. És ami a tisztviselők jogállását illeti, és az úgynevezett whistleblowerek témájában. A meghallgatások kapcsán, ami az OLAF igazgató kijelölését illeti, úgy döntöttünk, hogy ugyanazt az eljárást alkalmazzuk, mint 2005-ben. A mai szavazást követően, a közös ülésen a két jelentés tevőt a koordinátorok megbízták, hogy megbízást kapjanak arra, hogy a anyag már első olvasatban megszülesen. A koordinátorok kialakítottak egy ütemtervet, illetve elfogadtak az italára vonatkozóan egy ütemmezést, egy ütemtervet. A főtitkárság október 25-én vagy 25-én tartandó koordinátorülésen részt fog venni. Ismét meghívjuk a szakbizottságunk ülésére a főtitkárt a január 13-i ülésünkre. A konfliktus sikerült feloldani az AFET szakbizottsággal, ezt elfogadták a koordinátorok, és a fejlesztési szakbizottságtól, szakbizottság elé pedig egy állásfoglalást fogunk előterjeszteni, ami az olaszországi delegációs látogatást, illetve október 26-28-án elfogadtuk a rendet, és ami a tényfeltáró újságírást illeti, ez a eh, delegáció egyik témája, illetve a külső mandátum. Megvárjuk az éppen folyó jogalkotási folyamatot, és eh, a parlament az első olvasathoz benyújtott javaslatokat is megvitatja. Belf úr tehát novemberben jelen lesz az ülésünkön, mint a nyugdíj alap elnöke. Tehát ennyi lett volna. A napi rendünk 22-es pontja következik, illetve a ö, külön jelentés, a 15-ös számú európai számvevőszéki külön jelentés az ENSZ szervezetein keresztül végrehajtott uniós támogatások döntéshozatal és felügyelet. Greszle asszony, ön kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretném minden kollégának megköszönni, illetve a számvevőszék kollégáinak és a bizottság ellenőrzési részlegeinek is a közreműködést. működést én magam is részt vettem a delegációkban, a bizottság belső ellenőrzés, ellenőrőjével együtt New Yorkban, és az ENSZ-el tárgyaltunk erről a témáról. Én megpróbáltam az eredményeinket, illetve a bizottsági jelentésének eredményeit itt felvázolni. Az Európai Számvevőszék megerősítette, hogy az alapok felhasználásának csak egy részéről van szó, és ez számunkra meglehetősen nehézséget okoz, hogy nyomon kövessük, mi történik ezekkel az általunk biztosított alapokkal, ami a különböző brosúrákat, vagy az ügynökségek által történő felhasználást illeti. Ugyanakkor mi elszámoltathatóak kell, hogy legyünk. Az ensz kialakított rendszer ehhez képest nem kompatibilis, nem összevethető. Én néhány pont kapcsán fogalmaztam meg ajánlásokat, ami a költségvetési ellenőrzést illeti, egyértelmű szabályokra van szükség a több forrásból származó segélyek vagy adományok kapcsán. Ez eh, ugyan kialakult, de nem működik feltétlenül. Például a Koszovó esetében az EU igen komoly összegekkel eh, járult eh, hozzá a folyamathoz, az összefont alapokat lehetőleg egyszerűsített eljárás keretében kellene felhasználni. A számvevőszék sajnálatosan az ajánlásaiba ezt nem vette fel, tehát kérjük a számvevőszéket, hogy ezt tegye meg. Az ENSZ reformja nem mutatott egyértelmű előrelépést. Tehát mi azt tapasztaltuk, hogy a mi forrásainkat eléggé sokkoló módon kezelik. Itt most konkrétan utalnék megint Koszovó példájára. Itt ITF nevezetű delegációra került sor. Az olasz pénzügyőrség és az OLAF bevonásával a koszovói segélyek felhasználásával kapcsolatosan. Ez a vizsgálati bizottság egyébként megjelenik a jelentésben is. Az egyes jelentéseket is figyelembe kéne venni, illetve azt, hogy a tagállamok a költségvetési szakbizottságon belül mit végeztek az ENSZ köreiben, ez teljesen botrányos. Tudnunk kell, hogy az ENSZ a az ilyen csalási ügyekben ugyan részt vett, de a további kivizsgálás ezeket az ügyeket nem követte. Például a női alkalmazottakkal szembeni szexuális visszaélések kapcsán sem történtek megfelelő vizsgálatok. Az Itt például előfordult, hogy bizonyos pozíciókba szorították a nőket, pusztán női mi voltuk folytán. És az ENSZ illetékes szerveinek ezt tudomásul kell venniük. Szerintem most van itt az ideje, hogy felemeljük a szavunkat. Ez a két anyag rendelkezésünkre áll, mi jártunk New Yorkban és Szerintem eh, senki nem mondhatja azt, hogy most semmit nem kell tennünk. Ezt a témát rendszeresen fel kell vetni, és örömmel nézek körbe, itt kollégám Szacimakakis úr is részt vett a munkában, és meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk majd ezt a témát ismét felvetni. Tehát mit tesz az ENSZ? Az ENSZ reformja hogyan halad? Hogyan tudunk megállapodni ezekben a kérdésekben, amik nagyon fontosak? amikor majd a főtitkár úr a körünkben lesz, akkor erről ismét szót kell ejtenünk. Az ENSZ, mint megfigyelő, és a közgyűlés sen belül is a szavazás. Azt mutatta, hogy itt az AKP területen hibák történtek. Tehát az alapok kérdése, illetve az ensz kapcsolatos felhasználás szorosan összefügg. És tudom, hogy hálásnak kell lennünk az ENSZ-nek, hogy egyáltalán felhasználták a forrásainkat, például Palesztina esetében. A bizottságtól szeretném még egyszer meg kérdezni, hogy az ensz folytatott közös megbeszélések hogyan haladtak előre azon a területen, hogy betekinthetünk az ENSZ anyagaiba, a tekintetben, hogy mi történik az általunk nyújtott forrásokkal. Én úgy gondolom, hogy ezt a vitát, ami már egyébként évek óta folyik, ma szintén elővehetjük, és ugyanúgy, ahogy ezt az elmúlt alkalommal tettük. Ezt a témát a költségvetéssel kapcsolatban tehát nagyon komolyan kell vennünk. A módosító indítványokra is számítunk annak érdekében, hogy az elszámoltathatósági kötelezettségnek meg tudjunk felelni. Köszönöm szépen. Grazie. Now. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót Geyer úrnak. Szeretném hallani Karen Pinkstent a számövőszék részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg először is, hogy kihasználjam ezt a lehetőséget arra, hogy gratuláljak a jelentéstevő asszonynak. Kreszle asszony óriási érdeklődéssel folytatta a munkáját, és mi hasonló érdeklődéssel olvastuk kollégáimmal együtt munkadokumentumát. Úgy gondolom, hogy ez a dokumentuma nagyon jól összefoglalja azokat a következtetéseket, amelyeket a számvevőszék is levont a saját ellenőrzéséből, azon alapokkal kapcsolatban, amelyek az ENSZ szervezetén kerülnek kiosztásra. Ezért gratulálunk Kreszle asszonynak, kiváló munkát végzett, Euró, igazán dicséretes és európai képviselőként az egész parlamentre tehát dicsőségbe borítja az ő munkája. Ö, osztom a kritikus megközelítését az ensz kapcsolatban. Nem tudom, hogy mondtam-e már korábban, de ahogy ön is, és talán még azon túlmenően is, az ön előtt is tettem egy látogatást New Yorkban a kabinetem igazgatójával, illetve igazgatónkkal, aki a külpolitikákért felelős Európai Uniós szinten, Fradür úr a számvevőszéken belül tehát. Nos, a számvevőszéken belül inkább egy kicsit finoman fogalmaztunk, hogy úgy mondjam. Nagyon óvatosak próbáltunk lenni a megfogalmazásunkban, nehogy politikai vitát kavarjunk, de ugyanazt éreztük át, amit ön is Európai Uniós képviselőként a mi látogatásunk során. Tehát tökéletesen értem azt, hogy Greszlász, hogy mit mondott. Ha megengedi, elnök úr, szeretném nagyon röviden bevezetni azt a dokumentumot, amit a számvevőszék készített. Azért mondom, hogy röviden, mert biztos vagyok benne, hogy ahogy mondtam, Greszlász, hogy már eddig is nagyon jó munkát végzett, és az itt levő képviselők bizonyára már olvasták Greszle asszony munkadokumentumát is, illetve a számvevőszék jelentését is, tehát ezért nagyon rövid leszek. De még mielőtt nagyon röviden bemutatnám ezt a számvevőszéki dokumentumot, el kell mondanom valamit. Ebben a dokumentumban egy első az ellenőrzésnek egy első részéről van szó, amelyben csak két konkrét kérdésre keressük a választ. És jelen pillanatban véglegesítjük a második ENSZ ellenőrzés eredményeit. Már ezzel kapcsolatban a, lefolytattuk a múlt héten az első vitát a számövőszéken belül, a vita folytatódik, és a második jelentés erről a problémakörről körülbelül két-három hónapon belül fog a végleges formájában elkészülni. Tehát az a számvevőszék jelen pillanatban ezen még nagy erőkkel dolgozik. Azt is el kell mondanom, hogy Gressle asszony említi Koszovó esetét a dokumentumában. A két ellenőrzési kérdés, amelyel a számvevőszék jelentése foglalkozik, egyáltalán egy szót sem ejt Koszovóról. Azonban elmondhatom önöknek tájékoztatásképpen a szakbizottság tisztelt tagjainak, hogy évről évre foglalkozunk a következő évben elvégzendő munkákkal. És éppen így módon már felmerült Koszovó kérdése is. Lesz egy ellenőrzés a koszovói ügyel kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy az Európai Parlamentben, ebben a szakbizottságban is foglalkoznak ezzel az ügyel. Még egy, a pénzügyi a költségvetési rendelettel kapcsolatban. Nagyon sokat beszélünk az európai számbevőszéken belül, erről is elmondhatom, hogy jelen pillanatban is folynak a viták, és hogyha megengedik, akkor most visszatérnék az ellenőrzésre. Két kérdést vetettünk föl a belső ellenőr, illetve az ENSZ ellenőrzés során az egyik, hogyha az Európai Bizottság úgy dönt, hogy együtt működik az ensz akkor milyen kritériumokat alkalmaz? Az Európai Bizottság megvizsgálja-e hogy mik lehetnek az előnyei, illetve a kellemetlen oldalai ennek az együttműködésnek. Gondolk itt a gyorsaságra, a minőségre, a különböző területeken való jelenlétre. Tehát, hogyha az Európai Bizottság együttműködik az ensz akkor ennek egy oldalról vannak el, előnyei, más oldalról vannak kellemetlen vagy hátrányos oldala is. A más, és hogy ezt vizsgálja az Európai Bizottság. A másik kérdésünk az volt, hogy ezt minden esetben végigvizsgálja-e ezeket az előnyöket és hátrányokat a bizottság? A válaszunk erre az volt, hogy nem. Tehát az együttműködésnek, az ENSZ és a bizottság közötti együttműködésnek az előnyeit és a hátrányait nem állítják föl szép sorban egy kis összefoglaló táblázatban egymás mellé. Pedig ez jogi és stratégiai szempontból is hasznos lenne. A második kérdésünk az az volt, az a monitoringra, a nyomonkövetésre vonatkozott. Vajon a nyomon követési módszerek elég, elégséges információt adnak-e nekünk ahhoz, hogy elbíráljuk, hogy a céljainkat elértünk-e, illetve kapunk-e elég információt a pénzügyi eljárásokról. Erre a válaszunkra is az volt a válasz, a kérdésünkre is az a válasz született, hogy nem. Akkor most gyorsan az első kérdésre térnék rá. Az Európai Számvevőszék az első kérdéssel kapcsolatban úgy döntött, azt arra következtetése jutott, hogy az Európai Bizottság... Egyszerűen mondjuk, nem használ gyakorlati kritériumokat a döntéshozatali eljárásban, arról döntve, hogy együttműködik vagy sem az ensz -el. Így módon világosan kiderül a jelentésből, az audit jelentésből, hogy az Európai Bizottság előzetesen a döntés előtt nem mutatta be az ensz vagy az ENSZ bármely szervezetével való együttműködés előtt. 30 ilyen szervezetet sorol fel a jelentés. Tehát nem bizonyította azt, hogy értékelte volna bármi módon, hogy ez bármilyen előnye vagy hátránya járna ez együttműködés. Ez azt jelenti, hogy a választás, egy ENSZ szerzet melletti választás semmiképpen sem támaszkodik hatékony bizonyítékra arra vonatkozóan, hogy ez eredményesebb vagy hatékonyabb volna, mint bármi más módszertan. Ahogy Gressle asszony mondta, bizony van ok arra, hogy erről egy erőteljes, egészséges politikai vitát folytassunk. Ha az Európai Bizottság az ENSZ-el együttműködik, vagy közösen hajt végre alapokat, akkor be kell bizonyítsa, hogy ez a legjobb módszer. Aztán hadd szóljak most a második kérdésről, a monit a segélyek monitoring rendszere, az ENSZ által ezen keresztül folyosított segélyek monitoring rendszerre nem hatékony. Másképp működik a DG ECO és a Europaid, ahogy a jelentés le is írja. Az első lépés, amelyet a bizottságnak meg kell tennie, a négy pilleres elemzés a pénzügyi szabályoknak megfelelően, ez megtörtént, a bizottság megvizsgálta a számvitelt, a belső ellenőrzés, külső audit, beszerzések menetét. Ezt megcsinálták. Ezt követően az Európai Bizottság verifikációs missziók révén további vizsgálatot folytat, az ENSZ jelentésekre támaszkodva. Ám a számbevőszék mindezekkel kapcsolatban azt találta, hogy a bizottság még nem jár sikerrel abban, hogy az ENSZ jelentésemből megfelelő információt szerezzen be. Ebből adódik a második kérdés. Ha az ENSZ jelentés kiegészíti az ENSZ saját információja, akkor vajon ez a plusz információ elégséges volt-e? A válasz az, hogy nem. Így aztán, ha visszamegyünk az ENSZ jelentésére, mondhatjuk, hogy túl általános, nem kommunikálja a felfedett problémákat, nagyon gyakran késik, késésben van, és nem ad megfelelő információt a projektek által elért eredményekről. Úgyhogy legalábbis annyi elmondható, hogy súlyos kritikának van helye az ENSZ monitoring tevékenységét, meg mikéntjét illetően. Aztán a külső auditorok paneljára kapcsol, kapcsolatosan is ugye folyamatosan felmerül a kérdés a bizottság kiadásokat ellenőrző jogáról. A panel úgy érvel, hogy a saját audit rendszere elégséges, ám a panel nem adott a bizottságnak megfelelő bizonyítékot arra, hogy ezek az eljárások, eljárások megfelelően működnének. A számvőszék nevében annyit is mondhat, annyit mondhatok, hogy mi is találtunk nehézséget abban, hogyan lehet beszerezni információt az ENSZ szervezetéről tevékenységgel kapcsolatban, tehát mi is érzékeljük ezeket a problémákat. Tehát a problémák mondjuk így fennmaradtak. Van tehát helye a vitának, az eszmecserének. Aztán a végén engedjék meg, hogy gyorsan néhány ajánlásról szóljak. A négyes fejezetében a jelentésnek mit javasol a számvevőszék? No azt, hogy a bizottság adjon ki és hajtson végre átfogó iránymutatásokat, gyakorlati kritériumokat, hogy egyszerűbben fogalmazzak, hogy egy erőteljes döntéshozati eljárást hozzon létre. Másodszorban a monitoring tekintetében arra kérjük a bizottságot, hogy az eredményekkel foglalkozó és a hatásokkal foglalkozó ENSZ jelentéseket kérjen be, és a saját információs forrásaikból is táplálkozzék. Tovább kell vizsgálni az ENSZ audit munkáját, és biztosítani azt, hogy megfelelő rendszerek működjenek arra nézvést, hogy az információzó hozzáférés nehézségét azonnal fel tudják oldani. Ez továbbra is kulcsfontosságú probléma, mert az információzó hozzáférés. Lehet, hogy ez összefügg azon mentalitással vagy, vagy légkörrel, ami az ensz belül uralkodik. Az ensz persze szeretjük, de lehet, hogy egyfajta hozzáállásbeli problémával számolni kell, amikor információt kérünk tőlük. És végül a számvőszég azt kérje a bizottságot, hogy az ensz való munkamódszerek másfajtáit is vizsgálja meg a nagyobb teljesítmény, nagyobb hatékonyság érdekében. Hadd térek vissza arra, amit Gressla asszony mondott. Vajon a bizottság továbbra is együttműködik-e az ensz és ha igen, a válasz, akkor hogyan? Merül fel a második kérdés. Na úgy vélem, hogy a jelentés számvevőszék tollából származó jelentés, hogyha elolvassák, persze az intézmények nevei ugye ismeretesek, az egyes ügynökségek és ENSZ szervezetek, ám ha az adit jelentéseket körültekintően átolvassák, láthatóvá válik, hogy ahogy az elején mondottam, lehet, hogy egy kicsit hogy úgymond enyhén fogalmazunk, ám az látszik, hogy a számvőszék nagyon kritikusan vizsgálja a jelenlegi együttműködés módszertanát az ENSZ szervezetekkel, és az éves kb. 900 millió stételt, az elmúlt 5-6 évben ez megduplázódott, tehát az ENSZ-en keresztül folyosított pénzek sorsával, kezelésével kapcsolatban rendkívül kritikus a számbevőszék jelentése. Fontos a, a parlament és a bizottság szempontjából, még fontosabb ez, mint a számbevőszék szempontjából, hogy ez rendben menjen, úgyhogy köszönöm a figyelmüket. Grazie. Uh, Herr Präsident, nach den deutlichen Worten des Rechnungshofs ist vielleicht angebracht, dass wir erstmal die Kommission hören. Ich stelle dann. Tehát akkor visszavonom a hozzászólásomat. A bizottság kap szót. Uh, much, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy az ENSZ ülések, amik mindig egymás csodálatában merülnek ki, a felek mindig úgy csinálnak, mint hogyha egy olyan társaság lennének, aminek az a feladata, hogy egymást csodálják. Úgy tűnik, hogy most mi is ebbe idézőjelben hibába esünk, de teljesen jogosan, hiszen Kressle asszonynak a következtetései tökéletesen összhangban vannak a mi elképzeléseinkkel. Nagyon relevánsak a problémák, amikre rámutat, és azonnali cselekvésre sarkaltak minket. Nem is vártuk meg ezt a szakbizottsági ülést, hanem már előtte elkezdtünk lépéseket tenni. Engedjék meg, hogy röviden elmagyarázzam, hogy milyen környezetben is vagyunk. Mivel kell dolgoznunk? Két politikai és bürokratikus komplexum, amelyeknek saját működési szabályai vannak. Van egy New Yorki valóság és egy brüsszeli valóság nem akarom egyiküket se hibáztatni, de néha ez nem nagyon összeegyeztethető az ottani bizonyos szereplőknek a cselekvése a mi elképzeléseinkkel. Az itteni tagállamaink közül vannak számosan olyanok, akik azt mondják, hogy hát nem szabad megbízni az ENSZ elszámolási módszereiben, inkább oda kell menni New Yorkba és a saját szemünkkel megnézni, hogy mit is csinálnak. New Yorkban viszont azt mondják, hogy de hát nekünk van egy saját elszámolási rendszerünk, ez a mi rendszerünk, abban nektek meg kell bízni, úgyhogy nem fogunk senkinek jelentéseket írni, és ne üssétek bele az orratokat. Nagyon nehéz a helyzet, amiben működnünk kell, ahol meg kell próbálni két szabályrendszer között megtalálni a kapcsolódási pontokat. És Ráadásul még a saját brüsszeli realitásunkat is tökéletesíteni kell. A brüsszeli valóság azonban nem húzható rá a New Yorki valóságra, nekik megvan a saját elképzelésük, a saját szabályrendszerük, az együttműködés módszereit kell megtalálnunk. Jó okaink vannak arra, hogy partnerséget keresünk globális szinten, és az ENSZ ehhez jó segítséget ad. Itt több donorból álló alapok jönnek létre, amelyek vagyonkezelői alapok jönnek létre, amelyek világ problémáit megpróbálják megoldani. Ha világon bárhol valami katasztrófa vagy probléma merül fel, akkor azt mondjuk, hogy fogjunk egy ilyen alapot, és akkor azzal odavonulunk, és megoldjuk a helyzetet. Az Food Facility esetében például az Európai Parlament nagyon komoly támogatást nyújtott nekünk abban, hogy az ENSZ-re nyomást tudjunk gyakorolni, és az élelmiszerbiztonság tekintetében országonként külön elemzéseket és külön jelentéseket kérjünk. Az ENSZ-nek is meg kell próbálni az egy ENSZ elvet gyakorolni, hiszen ők is nagyon töredezettek, rengeteg különböző ügynökségre és szervezetre oszlik az ENSZ is. A hagyományos együttműködés azonban megszakadt a válság miatt. Az ENSZ az nagyon jó a válság utáni és a konfliktus utáni kezelés, a helyzet kezelésében, ahol külön mandátumokat tudnak adni, külön megbízottakat tudnak oda küldeni, stb. Tehát ezeken a területeken nagyon fontos az együttműködést megerősíteni velük így nagy kezdeményezésekhez folyamatosan hozzá tudunk járulni, pénzügyileg is részben tudunk ebbe menni, és az igazgatási struktúrában is szerepet kapunk. Európa pozíciója és Európa láthatósága szempontjából ez hasznos. De ez nem azt jelenti, hogy önelégültek akarunk lenni. Vannak problémák, folyamatosan fennálló problémák az ensz való együttműködésünkben. De együttműködünk, és most már négy éve próbáljuk mindkét oldalról javítani ezt az együttműködést. Évente több mint egy közös ülésünk van, amin megpróbáljuk a, az agendáinkat és a módszerénket összehasonlítani, és közös eredményeket elérni. Hadd említsek néhány példát. Például a láthatóság kérdése. Közös iránymutatásaink vannak most már, és ennek ellenőrizzük a végrehajtását. Tehát amikor EU-s pénzeket használnak fel, vannak instrukciók, mely szerint mindenkinek tudnia kell, hogy ez EU-s pénz, és így és így kell ezzel bánni. Aztán megszigorítottak azokat a szabályokat, amelyek a pénzügyi jelentéstételt szabályozzák, és itt is az ENSZ-el ENSZ-ben lévő kapcsolataink felhasználásával sikerült a pénzügyi jelentési iránymutatásokat megváltoztatnunk és szigorúbbá tenni. Mielőtt nemzetközi szervezetnek pénzügyi alapokat adunk át, négy-öt pillér alapján felmérjük, hogy az a szervezet hogy működik, és ez megfelele az Európai Unió pénzügyi szabályzatának. Hogy ezeket a szabályokat szigorúan alkalmazzák-e és ezt nem csak egyszer ellenőrizzük, hanem rendszeresen ellenőrzéseket végzünk, hogy lássuk, hogy még mindig rendben vannak-e ezek a szerkezetek. Jogunk van ellenőrzéseket, akár helyszíni ellenőrzéseket is végeznünk, akkor, amikor a mi alapjainkat használják fel, és 2009 áprilisában az igazolási és jogos, vagy igen, az igazolási kérelmekkel kapcsolatban is sikerült előrelépnünk sokszor problémát okozott az, hogy hozzáférjünk dokumentumokhoz, elszámolásokhoz. Ez nagyon sajnálatos. És rendszeresen az enszésekkel vitáztunk erről, de a komplex rendszerekhez hasonlóan mindig vannak a helyi végrehajtó hatóságoknak kiküldött központi iránymutatások, amelyeket akár úgy is alkalmaznak, hogy még el se olvasták részletesen, és nem tudják, hogy milyen politikai fontossággal bír az, hogy ne úgy járjunk el, hogy ha valami problémánk van egy országban, vagy egy helyszínen, akkor fölhívjuk a New Yorki kapcsolatunkat, meghúzunk néhány zsinort, és akkor föntről mindent elintéznek nekünk. Ez nem így működik. Pinkston úr a számvevőszék részéről jelezte, és tökéletesen igaza van, hogy az nem mindig váltak világosá azok, hogy milyen vitáink voltak a különböző EU-s projektek, illetve EU alapokat felhasználó projektek végrehajtása során az ensz -e. Volt egy konkrét eset, ahol nagyon hasznosnak találtuk az együttműködést a nemzetközi szervezetekkel. Az ENSZ biztosított minket az idei közgyűlés során, hogy a belső audit jelentés összefoglalását a rendelkezésünkre fogják bocsátani. Ez már is nehezen volt lenyelhető számos tagállam számára, de még mindig ez óriási előrelépésnek tekinthető. Ah, mindazonáltal még várjuk az első ilyen összefoglaló jelentést, Nemrég befejeződött a nyári szünet, de ettől függetlenül még mindig nem kaptuk meg. Aztán közös nyomon követő kezdeményezéseink is voltak, hogy az eredményeket szorosabban nyomon tudjuk követni, illetve bizonyosak lehessünk abban, hogy megfelelő árértékarányt kapunk a pénzünkért. Az Irak és Afganisztán közös pénzügyi alapok esetében is szeretnénk, hogyha bizonyos dokumentumokhoz hozzáférhetnénk. A külső segítséggel kapcsolatosan is fontos a jelentéstétel. Tehát ez egyrészt fontos az EU állampolgárok számára, hogy részletesen megismerjük ezeket az adatokat, és a politikai és gazdasági környezetnek lehetővé kell tenni azt, hogy évről évre egyre megközelítsük a kitűzött célokat, vagy irányt. És végezetül néhány szót Koszovóról. Azt hiszem, hogy el kell ismernünk, hogy az eddigi struktúrák meglehetősen összetettek, bonyolultak voltak, és a szabálytalanságok feltárása sem volt könnyű a felelősségek változása, illetve a különböző egyéb változások miatt. Tehát eztem ez nem tekinthető példa értékűnek arra vonatkozóan, hogy a nemzetközi fellépést hogy lehet szervezni. Ez egy konkrét eset volt, amit a konkrét körülmények indokoltak. Az ENSZ vezette a missziót Koszovóban, ami pedig a vizsgáló vagy a nyomozati munkacsoportot illeti a az Olaf részvételével ezt az ENSZ hozta létre, és koszovói külön megbízott is részt vett a munkában. Azt a feladatot kapta, hogy a szabálytalanságokat tárja, és eh, munkáját elsősorban a pristinai repülőtéren eh, végezte. A 2008-as eh, munka végeztével az összes ETF e esetet átadták az EURLEX-nek. Ezen kívül a koszovói főtitát is megkerestük, és az UNMIK adata, vagy anyagait átadtuk. Az EULEX megerősítette egy utókövetés során, hogy mindkét esetet átadták a koszovói hatóságnak, és nincsen már élő vagy aktív ügy. Az UNMIK által az EURLEX-nek átadott vagy történő átadás során. Néhány kisebb projektben még érintettek vagyunk Koszovóban az előcsatlakozás során. Én remélem, hogy minden pontra reagáltam, ami felvetődött. Grazie, onorevole Gress. Köszönöm szépen. Nagyon örömömre szolgál, hogy a bizottsággal szót válthatunk, mint mindig. A Koszovóval kapcsolatosan még lenne kérdésem. A legutóbbi információhoz képest most ön azt mondja, hogy az eseteket lezárták, illetve a hatóságok ezeket archiválták, ha jól értettem. Nagyon jó, hogyha vannak ilyen archívumok, de végül is az akár a mi barátaink, ha úgy tetszik. Éppen ezért jó lenne tudni, hogy ezekből az esetekből, amit az ETF feldolgozott, azt remélhetjük, hogy semmi hasonló nem fog előfordulni? Köszönöm, Geyer úr. Nagyon udvariatlan leszek, azt hiszem, hogy eh, nem hallgattak meg megfelelően itt a bizottságon belül. A munkatársam azonban itt van, és eh, egyet tudok érteni vele. Ha a bizottság eh, által elmondottakat a saját szavaimmal összefoglalnám, akkor itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a számvevőszék megítélését nagyrészt osztják. New Yorkban egy teljesen más világ uralkodik, amit tudomásul kell vennünk. És osztják nagyrészt az aggályokat, illetve Gressle asszony által elmondottakat Koszovó kivételével. Én elismerem, hogy több ponton ahol én nekem is kritikáim vannak, előrelépések történtek. Ha jól értettem, akkor azt kell biztosítani, hogy az EU adófizetők pénze, amikor ezt a, ezeket a forrásokat az ENSZ ügynökségek használják fel, akkor nekünk is legyen beleszólásunk. Tehát, ha jól értettem önt, nagyon hálás lennék, ha hallanánk arról, hogy az ENSZ mennyire kész velünk együttműködni a költségvetés ellenőrzése kapcsán, az különböző források felhasználása kapcsán bizonyos feltételekhez kötni ezt, Tehát jó lenne, hogyha New York is segítségünkre lenne abban, hogy ilyen ügyekben megállapodjunk, megállapodjon Brüsszellel. Tehát amikor itt a források felhasználásáról van szó, vagy amikor az ENSZ bürokráciájáról van szó, jó lenne, ha e tekintetben támogatást kapnánk. Köszönöm szépen. Most a bizottságnak adom meg a szót, hogy a következtetéséget levonják. Köszönöm szépen. Az, hogy Gressler azt mennyire jól átlátja az EULEX hely, kapcsolatos helyzetet, ezzel kapcsolatban semmi hozzáfűzni velem nincs, igaza van. Gerer úr javaslatait szintén magunkkal visszük majd New Yorkba. minden széterjed, különböző költségvetési területeken, nem egyetlen egy pontról van szó. Nagyon sok ember, nagyon sok szervezet részéről tárgyal velünk, de nekünk van egy áttekintési lehetőségünk az európai segítségével. Az ön agájait is természetesen továbbítani fogjuk az ENSZ szervezetek felé. Köszönöm szépen. Elnök, nagyszerű. Köszönöm akkor úgy gondolom, hogy ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. És végezetül egy meghallgatás következik az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről. Ez következik tehát. Deutsche. Deutsche.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 No, perché... Allora, possiamo cominciare. Abbiamo adesso il punto 23 dell'ordine del giorno, che è l'audizione sui dossier legislativi. Javaslom, hogy kezdjük el napirendünk szerint. Meghallgatást szervezünk egy irányelv javaslata tekintetében az Európai Unió pénzügyi érdekének védelmében, mely a tanácsnál akadt el. Rendkívül fontos, hogy értékeljük a helyzetet olyan témákban, amelyek olyannyira fontosak számunkra, mint ez is. Különösen az a javaslat, amely a büntetőjogi védelmet, a bűncselekményekkel szembeni védelmet nyújtaná, illetve a ö, kölcsönös segítség, adminisztratív nyújtás irányozná elő. A Költségvetési Elnőzési Bizottság mindig híma, híve volt az átláthatóságnak, a számonkérés lehetőségének, azon költségvetési közpénzek tekintetében, amelyeket a közösségi költségvetés nyújt, illetve a csalás elleni harcban. Nagyon fontos, hogy erősítsük azt a szabályozási és jogi keretet, amely lehetővé teszi, hogy fellépjünk a csalások ellen, és amelyek biztosítékat nyújtanak arra, hogy a közpénzeket a lehető legeredményesebben, hatékonyabban használják fel, és ugyanakkor biztosítékot nyújtanak arra is, hogy megfelelő büntetés se sújtunk le a csalásokra, illetve a csalókra. Természetesen megfelelő büntetőjogi keretre is szükség van, olyan referencia keretre, amely eligazítást nyújt méltányos, megfelelő szabályokra, melyek különféle csalásokat, korrupciós formákat és bűncselekményeket meghatározzák, és ezek ellen a fellépést lehetővé teszik, megkönnyítik. Ez mindennapi része a munkánknak, és annak a küzdelemnek, amelyet a csalások ellen folytatunk. Tovább kell mélyíteni ezt a tevékenységet. Látunk el, hogy sajnálatos módon a tanácsnál elakadt ez a két jogszabálytervezet. Nagyon fontos, hogy erről mi is tárgyaljunk. Ezt a cél szolgálja a mai meghallgatás is. A politikai akaratot kell megfogalmaznunk, és arra is szükség van, hogy azt a ö, lendületet felhasználjuk, amelyel a bizottság élt. Egyes tagállamok úgy nyilatkoztak, nyilatkoztak arról, hogy hatékonyabban akarnak fellépni a csalások ellen, fontos, hogy éljünk ezzel a lehetőséget. Olyan téma ez, amely égetően fontos az állampolgárok szempontjából is. Ugye végsősorban az adófizetők pénzéről van szó. Ezért üdv, tartom fontosnak ezt a, ezt a meghallgatást, ezt a Daszkesz úrat, vendégeinket, Kúl urat, Farkas professzort, a Miskolc Egyetem bűnügyi tudományok intézetének igazgatóját, és Rosaria Szikorella asszonyt üdvözlöm, aki a Katani Egyetem ö, jogi karánál tanít. Köszönöm mindannyiuknak, hogy megjelentek, részt, vett, részt vesznek ezen a meghallgatáson nagyon fontos hozzájárulás a szakbizottságunk munkájához. Megadom Deutsch előadónak a szót, hogy bevezesse a meghallgatást. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, tisztelt meghívott előadók, hölgyeim és uraim! A mai tanácskozásunknak a mai meghallgatásnak az a célja hogy előrelépést érjünk el két olyan javaslatot illetően melyek az európai unió és az európai polgárok alapvető érdekeit szolgálják de mégis elakadtak a döntéshozatal gépezetében. az egyik javaslat kilenc, a másik hat éve várja a tanács döntését illetve azt hogy egyáltalán napirendre kerüljenek. meggyőződésem hogy mindannyiunk érdeke hogy az unió képes legyen megvédeni magát és polgárait a közösségi költségvetést megkárostó csalás korrupció és pénzmosás ellen. a two thousand and one es two thousand and one one hundred and fifteen ös kezdeményezés egy olyan direktvát kván létrehozni mely védelmet nyújtana a közösségnek a lisszaboni szerződés three hundred and twenty five ös cikke alá nem tartozó pénzügyi bűncselekményekkel szemben. a javaslat definiálja a büntetendő tevékenységeket meghatározza a lehetséges büntetéseket és a büntető eljárás alá vonható körét. Létrehozna egy a tagállamokból álló, ilyen ügyekben rendszeresen egyeztető bizottságot, mely megkönnyítené az ilyen ügyek felderítésében való előrehaladást. A 2004-es, 2004 per 172-es dosszié a tagállamok és az uniós intézmények közötti kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló szabályozás is hasonló célokat szolgálna a meglévő szabályozások mellett kiegésztő jogkörrel lépne életbe a csalás és pénzmosás elleni hatékonyabb fellépés érdekében. Ez a tervezet semmilyen új nyomozati jogkört nem adna sem a bizottságnak, sem az Olafnak, kizárólag a kölcsönös administratív segítségnyújtást írja elő. A két dosszié által sürgetett szabályozás a mai napig sem született meg, hiánya megnehezíti a nyomozati munkát, a hathatós fellépést az uniós pénzek védelme érdekében. Remélem, hogy a mai meghallgatásnak köszönhetően sikerül új lendületet adni a döntéshozatal folyamatának. Jelentéstevőként minden rendelkezésre álló eszközzel erre törekszem, és bízom abban, ahogy az elnök úr is kifejtette, hogy bizottságunk közös politikai akarat kinyilvánításával is új lendületet tud adni a szabályozások előrevitelének. Köszönöm a lehetőséget, Visszadom a szót természetesen elnök úrnak, hogy a meghallgatást meg tudjuk kezdeni. Grazie, onorevole Deutsch. Diamo adesso... Köszönöm szépen, Deutsch úr. Most pedig eh, Kestutis Szadauskas eh, kap eh, szót. Az adóügyi biztos kabinet főnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Semeta biztos úr már ma délelőtt itt járt a szakbizottságban, és üdvözli önöket. Sajnos nem tudott második alkalommal ma itt ismét jelen lenni, hiszen a belga munkavállalók élnek azon eh, jogukkal, hogy sztrájkoljanak, eh, tehát a repülőtéren a repülés irányítók eh, sztrájkja miatt nem tudott idejönni. Természetesen a csalás elleni fellépés nagyon fontos az Európai Unió szempontjából. A bizottság üdvözli ezt a meghallgatást, és valóban végig kell gondolni, hogy mit kell tennünk most, hogy a jogi alap életbe lépett. Előttünk van a javaslat, és első ként a büntető jogi kérdésekkel foglalkoznék, majd a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás kérdésével. Ami a büntető jogot illeti sajnálatos, hogy a harmadik pillér ratifikációs folyamata, tehát ami az EU pénzügyi érdekeinek védelmét illeti olyan hosszasan elhúzódik, hogy nem történt előrelépés a javasolt irányelvet követően, eh, miután a jelentés elfogadásra került. Szeretnék rámutatni arra, hogy a bizottság következetes volt a 2002-es javaslat óta. Két értékelő jelentés született, arra vonatkozóan, hogy a tagállamok hogyan valósították meg az egyezményt. Ezek protokollját, ami a büntetőjogot illeti 2004-ben és 2008-ban fogadták el, és levelet küldtünk azoknak a tagállamoknak, ahol a bizottság úgy érezte, hogy további információra van szükség. A jelentések bizonyos hiányosságokat tártak fel a tekintetben, ahogy egyes tagállamok az egyezményt, illetve annak jegyzőkönyveit megvalósítják, vagy végrehajtják. Itt gondolunk elsősorban a csalás definíciójára, a büntetőjogi szankciókra és a korrupció definiálására. Miután a bizottság nem kapta meg az összes kért választ, további lépésekre van szükség a régi harmadik pilléres eszköz ratifikációja előre haladt, a cseh köztársaság is Málta azonban még nem ratifikálta ezt, ami teljesen elfogadhatatlan hat évvel a csatlakozást követően. Most már az új szerződés megfelelő jogi alappal szolgál, nevezetesen a 235-ös cikk, ami eltérően fogalmaz a korábbi 280 cikk, 80-as eh, cikkhez képest. Az az új cikk lehetővé tesz bizonyos intézkedéseket eh, olyan eh, bűncselekményekkel szemben, amelyek az EU pénzügyi érdekeit ássák alá. Ezek az intézkedések azonban nem vonatkoznak a nemzeti büntető jogra, sem a nemzeti igazságszolgáltatásra. Ez a korlátozás most kiigazításra került. A 300 a 35-ös cikk kapcsán. A biztos úr nagy figyelemmel hallgatja meg ma a meghallgatás során a tagállamokat, hogyan lehetne ezt a folyamatot tovább vinni a jövőben. És itt nem arról van szó, hogy vissza kéne vonni ezt a javaslatot. A biztos véleménye szerint ezt a javaslatot aktualizálni kéne, avagy a 325-ös cikk alapján át kéne dolgozni. A biztos úr szolgálata, illetve Reding asszony szolgálata közösen megvizsgálja ezt a javaslatot, és megvizsgálja annak lehetőségét, hogy hogyan lehet ezt átdolgozni. A parlamenttel együttesen a bizottság meg van győződve arról, hogy a tanácson belül is előre lehetne lépni. Ami a második javaslatot illeti a kölcsönös administratív segítségnyújtást a PIF kapcsán, először is szeretnék emlékeztetni a jelenlegi helyzetre, az EU pénzügyi érdekek védelme területén, és arra, hogy miért annyira aktuális a mostani meghallgatás. Egyrésztről a bizottság 2004-ben kezdeményezett egy javaslatot a vonatkozó szabályzásra vonatkozóan. Egy általános keretet igyekezett volna kialakítani a pénzügyi érdekek védelme kapcsán, és arról rendelkezik, hogy a tagállam és a bizottság egymással együttműködik, egymást segítik, illetve a csalással kapcsolatos információkat egymás között ki cserélik minden egyéb kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás sérelme nélkül a vám ügy, illetve a mezőgazdaság területén. Tehát itt olyan csalásokról van szó, amelyek a bevételeket, illetve a kiadásokat is illetik, közvetlenül vagy közvetetten, az áfa csalásokat, illetve az átdolgozott rendelettel kapcsolatosan. A másik részről viszont a tagállamok júniusban a tanácsban politikai kompromisszumra jutottak az átdolgozott rendelet kapcsán az 1798-as 2003-as rendelet kapcsán az ÁFA területén történő együttműködésről. És itt együttműködnek majd a nemzeti adóhatóságok a csalás elleni küzdelemben történő hatékonyabb fellépés kapcsán. Az Eurofisk hálózatát is kialakítják majd. Tehát most elérkezett az ideje annak, hogy a kölcsönös administratív segítségnyújtásra vonatkozó javaslatot a politikai megállapodás, illetve az átdolgozott rendelet kapcsán újra gondoljuk. A bizottság a javaslat következtében két lehetőség előtt áll. Az egyik az, hogy feladja az ÁFA kapcsán az információ cserére vonatkozó javaslatot, és visszalép. A második lehetőség pedig, hogy egy módosított vagy új javaslattal váltja ezt fel a kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozóan, ami az áfa csalásokat kizárja, illetve csak korlátozott időre szor, szólna, mondjuk három évre, amíg az új rendszer ki nem épül. Felmerül a kérdés, hogy a rendeletre valóban szükség van-e az áfa területen, hogyha az áfát kizárjuk ebből a körből. Az Olaftól úgy értesültünk, hogy a strukturális alapok esetében a segítségnyújtás lehetősége meglehetősen korlátozott, ugyanis itt nem feltétlenül szükséges a tagállamok közötti együttműködés. Arról is szót válthatunk, hogy erre a kölcsönös segítségnyújtásra a strukturális alapok kapcsán az 515-ös rendeletben mód van-e. A harmadik lehetőség pedig, hogy elhalasztjuk a döntést. Az átdolgozott rendelet kapcsán született megállapodásra tekintettel túl korainak tűlik, hogy az együttműködést kizáró új jogalkotásról beszéljünk, ami pedig az áfát illeti. Alaposan fel kell mérnünk és elemeznünk, hogy a bizottság stratégiai részvétele vagy operatív részvétele az ÁFA együttműködésben milyen előnyökkel vagy hátrányokkal jár. Az értékelés figyelembe venni az eddigi tanulságokat az Eurofisk együttműködés kapcsán, illetve a végrehajtási rendeletek kapcsán. És amint az Eurofisk csoport megkezdi munkáját, akkor lehet ebben dönteni. A 2006-os javaslat vagy kezdeményezés különböző előnyöket kínál. Először is konzisztensen és kötelező jelleggel biztosítaná az információcsere keretét a strukturális alapokkal kapcsolatosan, illetve az ÁFA csalásokkal kapcsolatosan a 325-ös cikk értelmében. Ez nem róna újabb beszámolási kötelezettséget, vagy jelentéstételi kötelezettséget a tagállamokra nézve az úgynevezett nagy ügyekben, és nem érintené az átdolgozott rendelet hatáját. Másodszorban szélesebb körű fegyelmi hatályt jelentene az áfát érintő összes területen elsősorban a nagy csalási ügyekre összpontosítana, ami különösen érinti az EU pénzügyeit. És proaktívabb szerepet játszana, elősegítve az együttműködést, és egyfajta szolgáltatási platformot nyújtva a tagállamok számára, ami elősegítheti az információ cserét. Az átdolgozott rendelet értelmében az információcserét kizárólag a tagállamok szerveznék, a bizottság pusztán logisztikai és technikai segítséget nyújtana a jövőbeni Eurofisk rendszerben. Tehát látható, hogy a két anyaggal kapcsolatosan véglegesítettük a tárgyalásunkat, de természetesen kíváncsian várjuk az önök hozzászólásait, kérdéseit, és biztos vagyok benne, hogy Lothar Kuhl kolléga ezeket meg tudja válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szadeuszka úr. Most pedig Lotárkónak adom meg a szót, aki az Olaf általános politikai és tervezés osztályán dolgozik. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy kis mázli. Nagyon sok minden elhangzott már a kabinet főnök úrtól. Én talán szeretnék arra utalni, hogy jó, hogy mind a két javaslat együttesen szerepel a napirenden, hiszen a kettő összefügg egymással, ami a jogi kereteket illeti, illetve az OLAF működését a csalás ellenes küzdelem kapcsán. Két kérdésről van szó, ami a múltban is mindig kényes kérdésként merült fel. Egyrészt, hogy az európai jogalkotás mennyire terjedhet ki büntetőjogi ügyekre vagy kérdésekre, másodszorban pedig az áfa csalásokra mennyire terjedhet ez ki, különös tekintettel a jogi alapra, a szerződéses jogi alapra. Amikor az Európai Unió pénzügyi érdekeiért küzdünk, három kihívás áll előttünk. Először is meg kell vizsgálnunk azt, hogy minek kell tört, mit szeretnénk, mi történjen mostantól kezdve. Felmerül az anyag kérdése, az anyagi ö, eszközök kérdése, illetve az a kérdés, hogy az OLAF hogyan működik együtt a végrehajtó hatóságokkal a tagállamokban. És egy harmadik perspektíva, amit figyel, figyelembe kell vennünk, az intézményi perspektíva. A végrehajtása annak a rendelkezésnek a szerződésben, amivel az európai ö, főügyész hivatalát kívánják felállítani. Ezek mind ide tartoznak, és mind egyformán fontosak véleményem szerint. A büntetőjog szempontjából, az anyagi büntetőjog szempontjából Szadaukasz úr már is elmondta, hogy ott vannak a harmadik pillér alá első jogi eszközök, amelyeket már nagy munkával ratifikáltunk, és végre hatályba léptek 2004-ben. Mindezen közben a második kiegészítő jegyzőkönyv is hatályba lépett a 2008-as ratifikációt követően, és most a végrehajtás folyamatában van az Európai Bizottság már két nagyon átfogó jelentést is írt. Ezek részben arra a következtetésre jutnak, hogy sikerült előrelépést elérni, de arra a következtetésre is, hogy a helyzet továbbra is nem tökéletesen kielégítő, hiszen továbbra is fennmarad a deficit. A végrehajtás tekintetében különböző tagállamokban. Nincs minden tagállamban egyforma büntetőeljárás erre vonatkozólag, tehát különböző tagállami jogokat alkalmazunk, ezért aztán ilyen patchwork-szerű uh, eredményre jutunk. Minden egyes esetben meg kell vizsgálnunk azt, hogy abban az egy esetben, abban a bizonyos tagállamban milyen körülményeket teremt az adott tagállam büntetőjoga. Nem tudunk tehát minden esetre egy egységes megközelítést alkalmazni. Emellett azt is láthatjuk, hogy egy olyan folyamat áll előttünk, amely nem csak az Európai Bizottságnak, de az Európai Tanácsnak is nagyon sok munkát fog adni. Akkor, hogyha úgy döntünk, megszületik a döntés, hogy a tagállamok, amelyekben konkrét hiányosságokra mutatott rá a jelentés, az Európai Bizottság úgy dönt, hogy konkrét adatokat kér és konkrét véleményt az államoktól arra vonatkozólag, hogy mit gondolnak, hogyan lehetne ezeket ö, orvosolni. Ezt a folyamatot tovább kell vinni. De összességében azt láthatjuk, hogy a jogszabályalkotás tekintetében, illetve a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után egy egységes és azonnal alkalmazható jogszabályt kell létrehoznunk, hogy a további csatlakozások esetében ne kelljen újból minden egyes új tagállam esetében ezen a ratifikációs procedúrán végigmenni. Aztán az eljárásbeli szempontok. A 325-ös cikk új perspektívát nyit meg előttünk. Amikor elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni 2001-ben, akkor elkülönítettük azt, amit a 2080-as cikk alapján tudunk elvégezni, hiszen ez a cikk azt mondta, hogy nem szabadna, hogy a tagállami büntető jogra is vonatkozzon. Azt nem szabad alkalmaznunk. Tehát a harmadik pillér alól nagyjából kivettük az együttműködési rendelkezéseket. Itt azonban azt látjuk, hogy az Olaf, illetve a tagállami igazságszolgáltatás hatóságai közötti együttműködésnek kell, hogy legyen kerete, szabályozási kerete. Ez az OLAF folyamatos reformjának a részét képezi, hogy ezt is megvizsgáljuk, és a 305-ös cikk lehetőséget ad arra, hogy tovább menjünk, mint arra a múltban lett volna lehetőségünk a 280-as cikk alapján. A harmadik pont, amire felhívnám a figyelmet, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy az Európai Unió vizsgálati szervének milyen jövőbeli lehetőségei vannak, és mik legyenek, mik kellene, hogy legyenek ennek a jogi keretei, mik legyenek az a hatáskörei, hogyan definiáljuk a hatásköreit, illetve hogy szükségünk van-e egyáltalán egy európai szintű eszközre, akkor azt látjuk, hogy először meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen típusú ügyekért lenne felelős az Európai Büntetőjogi Hatóság. Tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen kihívásokat jelenthet majd ez a jövőben valamikor, és erre jogszabályi szinten fel kell készülnünk. Egy kicsit távolabb ez a perspektíva, mint amit a 325-ös cikk elben létre, lehetővé tesz számunkra, hiszen az EK szerződés 280-as cikke ismételten nem adott akkora lehetőségeket a kezükben mint a 325-ös cikk. A kölcsönös segítségnyújtás esetében is három kihívást látok. Leider Gottes umstritten ist mit dem Rat Végre egy olyan kérdésről van szó, ami nem annyira vitás a tanácssal. Az is kihívást jelent, hogy az európai szintű administratív igényeket hogyan tisztázzuk. Továbbá az is kihívás, mint ahol, mint amiről a kabinetfőnök úr is beszélt, hogy a jogalkotást hogyan oldjuk meg. Először is, ami a jogi kereteket illeti. Korábban komoly nehézségeink adottak a tanácsban az előrelépés kapcsán, ugyanis a tagállamok a pénzügyi érdekek védelme kapcsán az európai szintű fellépés kapcsán ami az áfa csalásokkal szembeni felvélést illeti, nem egyeztek meg. Ami a hagyományos saját forrásokat illeti a bevételek oldalán, a jogkeretek tovább fejlődése két részre bontható. Először is a definíció, kapcsán a szabálytalanságokat kellett tisztázni, másrészt, másrészt pedig az OLAF felhatalmazását, mandátumát. Az 2185-ös rendelet kapcsán. És itt a definíciónak ki kellett terjednie a hagyományos saját forrásokra is. A Maastrichti szerződés 298-as szerződése, illetve a mostani 325-ös cikk a Lisszaboni szerződésben úgy rendelkezik, hogy először is a költségvetés területén kell ezeket a területeket lefedni, másrészt pedig a saját, a hagyomány saját források kapcsán. És az Európai Unió vagyoni helyzetének vagy pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. A jogalkotó hogyan foglalkozik a csalás elleni fellépéssel vagy küzdelemmel? Az Eurofisk kapcsán, illetve az átolgozott rendelet kapcsán itt pusztán az adó ügyekről volt szó, illetve a nemzeti jogok közelítéséről. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez az európai adófizető közös érdeke. Tehát ez az első pont pont. Másodszorban azt is tisztázni kell, hogyha az OLAF jelenleg az egyes tagállamok adóhatóságaival együtt akar működni, vagy erre felkéri, akkor először is mindig felmerül a kérdés, hogy milyen jogalapon történjen ez. Itt hivatkozhatunk az EU szerződés 325-ös cikkére, illetve általánosságban a pénzügyi érdekekre, itt gondolva az áfa csalásokra is, itt akkor egy külön mandátumot kapna az EU a tagállamokkal való együttműködésre. De ez nem indokolná az együttműködést pusztán csak az információra cserére korlátozni. Egy olyan egyértelmű eszközre van szükség, ami lehetővé tenné, hogy a bizottság egyértelműen együttműködjön a nemzeti hatóságokkal. A másik pedig a az, hogy hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket. 2008-ban történt egy meghallgatás, ami figyelembe vette a nemzeti számvevőszékek szerepét is, és szoba került egy egyfajta európai clearing fórum létrehozás az áfa csalások kapcsán. Ennek keretében egyértelműen együttműködtek volna a tagállamok, illetve különböző kötelezettség terhelt, kötelezettségek terhelték volna őket a többoldalú információcsere kapcsán. Például a karuszel, a körhinta csalások kapcsán. Erre nem került sor, és változatlanul felmerül a kérdés, hogy a tanácsal folytatott meglehetősen nehézkes tárgyalások arra tekintettel, hogyan lehet szabályozni az eurofisket, illetve hogyan lehet az átdolgozott rendeletet figyelembe venni, és ez egyfajta vörös posztó ként is felfogható, ami az információcserét illeti a bizottság és az OLAF tekintetében. Ez egy politikai kérdést is felvet. Nutzung der jetzt anlaufenden Implementierung der az Eurofisk rendelet végrehajtása kapcsán, ami a Koreper holnapi napirendjén szerepelni fog, ez a rendelet még nem született meg, de lehetőséget teremt arra, hogy megvizsgáljuk, hogy az egyes tagállamok ö, hogyan állnak ehhez a kérdéshez az egyes munkacsoportokban, vagy meg kell azt is vizsgálni, hogy ezek a dolgok hogyan alakulnak. És még egy kérdés, amit szintén nem szabad elhanyagolnunk, hogy az OLAF számára mit, mik jelentenek prioritásokat. Számos terület jelent számunkra prioritást, ugyanakkor az eszközeink korlátozottak, és azzal is tisztában vagyunk, hogy komoly kihívásokat jelent az, hogy megfelelő eszközök vagy ráfordítások, személyzeti feltételek nélkül ezekkel nem tudunk egyenrangúan foglalkozni. Tehát mindezt figyelembe kell venni, és tulajdonképpen ezzel le is zárnám a hozzászólásomat. Köszönöm szépen. A két beszámolóról megnyitom a vitát. Ha jól láttam, kollégáinkban fornak a kérdések. alla fine delle domande. Mi chiedeva il vicepresidente Stais. Az alelnök asszony, az alelnök azt mondja, hogy szag, Szaudaszkesz úr majd írásban tud válaszolni a kérdésekre, tehát hogy a kérdésük van, azokat el fogjuk küldeni. Most pedig Farkas úrnak adom meg a szót a Miskolci Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézetétől. Köszönöm a szót. Engedelmet kérek, hogy az anyanyelven beszéljek, bár PowerPoint bemutatómat angol nyelven hozzáférhetővé tettem büntető jogász vagyok és thirteen éve része annak a közösségnek amelyik a nem kormányzati szervekként az európai közösségek pénzügyi <clears throat> érdekeinek a védelmében fellép és egyben pedig európai büntetőjogot tantok a miskolci egyetemen. ezalatt a thirteen év alatt sok minden történt de gyökeres változás a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével történt. Mindaz, ami 2001-től egészen mostanáig lejátszódott, valójában egy sor tapogatózás, tárgyalás és egy minimális kompromisszum, ami 2001-ben az irányelv tervezetben létrejött. De megváltoztak az idők, és én úgy gondolom, hogy <clears throat> különleges lehetőség előtt áll az Európai Parlament. Elnézést a nagy szavakért, de azzal, hogy megváltozott a jog, és új normák születtek. Ezek a normák az Európai Unió pénzügyi érdekeivel kapcsolatos eddigi lehetőségeket változtatták meg. Nem konzultáltam Lothar Kuhl úrral, de mondani valómnak az egyik lényege abban foglalható össze, hogy egyrészt a, azzal, hogy a Lisszaboni szerződéssel a pilléres szerkezet megszűnt. Azzal, hogy új elvek, így például a kölcsönös elismerés elve, <clears throat> alapelvi szinten jelent meg a Lisszaboni szerződésben. Az, hogy a 325. <clears throat> cikk eltörölte azt a szabályt, amelyet a korábbi szerződés 280. cikkének a negyedik bekezdése előírt, miszerint <clears throat> az európai közösségek nem befolyásolhatják a tagállamnak a büntető jogát és a büntető igazságszolgáltatását, ezzel kapuk nyíltak meg. A 2001-es direktíva tervezet kompromisszumokon alapul. Nagyon jól tudjuk, hogy önmagában csak az anyagi jogi szabályoknak a megfogalmazása azt a lehetőséget teremti meg, illetőleg esetleg kötelezettséget, hogy egy tagállam tisztában legyen azzal, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a sérelme, a büntető jogi védelem szempontjából mikor válnak jelentőssé. De a védelem azzal, hogy definiálunk valamit, még nem elég. Ez nem teremt még cselekvési lehetőséget. Igaz, hogy a tagállamok ezen a területen sok mindent tehetnek, de azt is tudjuk, hogy a nemzeti büntetőjog mondhatni azt is ugye a szuverenitás utolsó bástyája az adott államban, és ezt érzékenyen és féltékenyen védi minden tagállam. Ennek következtében a büntető jog diverzitása az akadálya valóban minden olyan törekvésnek, amely a büntetőjogi eszközöket, illetőleg az erre vonatkozó eljárásokat elősegíteni, meghonosítani. Én úgy gondolom, hogy ha a korábbi időszakban nem is volt meg a reális esélye, hogy a európai közösségek pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelménél erőteljesebb fellépést lehessen gyakorolni. Én azon az állásponton vagyok, hogy azáltal, hogy a igazságügyi együttműködés területén az uniónak jelentősebb jogai, kiterjedtebb lehetőségei lettek azon, hogy például minimum szabályokat alkalmazzon és határozzon meg. Ezzel nagyon hatékonyan, hatásosan lehet előrelépni. A következő pont, amire rá szeretnék térni, az az eljárás. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen az Európai Uniós szervek nélkül, még akkor is, hogyha a tagállamok nemzeti szervei, nyomozóhatóságai döntik el, hogy mikor folytatnak eljárást, jelentős lehetőség teremtődtek meg a Lisszaboni szerződéssel. Azáltal, hogy úgymond eltöröltetett a három pilléres rendszer, és azok a szervek, amelyek eddig a harmadik pillért erősítették, részben közösségivé váltak, ezáltal megteremtődött az együttműködésnek, egy szorosabb együttműködésnek a lehetősége. Azáltal, hogy az európai ügyész most már nem csupán csak egy, egy szép eszme, hanem konkrét jogszabályba foglalt lehetőség. Úgy gondolom, hogy ezáltal az Európai Uniónak a lehetőségei megteremtődtek, hogy ne csupán csak a büntető anyagi jog területén, hanem az intézményi területen is előrelépjen. Természetesen mindez kompromisszumok nélkül nem megy. Én nem vagyok jós, tehát nem tudom megmondani, hogy milyen lehetőségek azok, amik a különböző tárgyalások során végül a valóságot megragadják. Azt viszont elképzelhetőnek tartom, hogy ez a komplex szabályozás, amely a, az európai ügyész megteremtésével és más Olaf és a Eurojust közreműködésével lehetővé vált, a közösségek pénzügyi érdekeinek a védelmét sokkal hatékonyabbá teheti, és eredményesebb fellépést tesz lehetővé a jövőben. Köszönöm a figyelmet. Grazie. Diamo la parola alla professoressa. Köszönöm szépen. a professzor a következő hozzászóló, aki a Katerni Egyetem jogi karán ad elő. Köszönöm szépen. Először is néhány magyarázó szóval élnék, már csak azért is, mert rövid idő áll rendelkezésemre. Lényegileg a az irányelv területekre koncentrálnék, és azok bünteti jogi vonatkozásait emelném ki. Három hangsúlyos pontra koncentrálnék. Egyrészt általánosan szólnék az Európai Unió új hatásköréről a büntető jog területén, amelyek a Lisszaboni szerződésből eredeztethetőek. Aztán a jogi alap vizsgálatát szeretném megejteni az esetleges új irányelv tekintetében, amely a közösség pénzügyi érdekeitnek védelmét erősíthetné. És a harmadik hangsúlyos pont az az előretekintés volna, az a prognózis, amely egy ilyen irányelv alkalmazásának lehetőségét vizsgálná. Először tehát a, az Európai Unió büntetőjogi hatásköreinek általános értékelését adnám. Tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés, ahogy Farkas professzor is rámutatta az imént, először teszi világossá, mondja ki világosan, hogy az Európai Unió hatáskörrel bír olyan intézkedések meghozatalára, amelyek közvetlenül a, büntetőjogi, a tagállam büntetőjogi rendszerek harmonizációját irányozhatják elő. A Lisszaboni szerződés révén az Európai Unió tényleges büntetőjogi kompetencia hatásköröket nem kap. A szerződés pusztán lehetőséget ad a közösség számára arra, hogy olyan jogi aktusokat vezessen be, amelyek közvetlenül nem kerülnek alkalmazásra a tagállami bíróságok részéről, ám a Lisszaboni szerződés szól a, a felől, hogy hatáskört kap a közösség irányelvek révén ö, olyan kötelező jogi eszközöket bevezetni, amelyek bizonyos intézkedéseket irányozhatnak elő ezeken a területeken. Két alaphelyzetet tételezzünk ezzel kapcsolatban. Az első, hogy rendkívül súlyos bűncselekmények adódhatnak, amelyek határon átnyúló jellegűek. Egész listája van az ilyen jellegű bűncselekményeknek. És van egy második kiindulási pont, vagy előfeltételezés, talán még kényesebb kérdéskör, olyan helyzet, ahol a tagállami büntetőjogi büntetőjog harmonizációja az európai politikák hatékonyságátnak egyik előfeltételeként szerepelhet. A tagállamoknak tehát az a kötelessége, hogy az irányelvek végrehajtása során pontosan meghatároznak bizonyos bűncselekményeket, az, azok büntető tételeit, azt, hogy kit lehet büntetőjárás alá vonni ezzel kapcsolatban. Ez persze a, a tagállam hatáskörbe tartozik, de az irányelv ö, alapján kell eljárnia a tagállamnak. Ez azt jelenti, hogy részben a rész korrekciója az irányelvnek már oda vezethet, hogy a tagállam élhet ezzel a lehetőséggel. Olyan hatáskör ez tehát, amely nagyon erőteljesen érvényesül az adott tagállam büntetőjogi alkalmazásában. Ugyanakkor egy politikai és diplomáciai akadály is felmerült, az úgynevezett vészfék, mi szerint minden tagállamnak lehetősége van arra, hogy a jogalkotási eljárást blokkolja, abban a pillanatban, ha úgy érzékeli, hogy a szabályozási javaslat, ugye nehéz megfogalmazni ezt, de hogy egyfajta alapvető aspektusát érinti az adott állam büntetőjogának ez természetesen meglehetősen ködös fogalmazás ez, ilyen módon elég sok mindenre ráhúzható. Mindez tehát minden attól függ tehát, hogy a tagállam hogyan értelmezi ezt az áradékot. Hatáskör szempontjából nagyon fontos ez. Felmerül a kérdés azonban, milyen szerepe van ennek a büntetőjogi védelemnek, mert mint a közösségi pénzügyi érdekeke védelme milyen jelentőséggel bír. Ez elvezet bennünket a jövőbeli irányelv jogi alapjaira, amely jövőbeli harmonizációhoz vezethet bennünket. Ha elolvassuk a 83-as cikk megfogalmazását, ez egyetlen cikk lék, amelyről, amely megállapítja az Európai Unió ezen hatáskörét. Nos, ennek figyelmes, olva, figyelmes olvasata kapcsán azt mondhatjuk, hogy a büntető jogot paradox módon, paradox módon kizárja. Éppen azért, például nem esik szó sem a csalásról például, vagy a pénzügyi érdekek sérelméről. A hármas cikk első bekezdésében a közösségi politikáról sem történik említés, mert a pénzügyi érdekek érdekében hozott közösségi politikáról. Olyan kérdés ez tehát, általános konszenzus uralkodik a felől, hogy ez olyan kérdés, melyet amelyen túl kell lépnünk. Kul úr a 325-ös cikkről is beszélt, és a, 208, a 180-asról, amelyet úgy fogalmaztak meg, hogy rendkívül feltételrendszer tartalmazzon a csalás elleni harc tekintetében. Tehát konkrétan a pénzügyi érdeke, az Európai Unió pénzügyi érdekei sértő csalásokról szól. Ugyanakkor a pénzügyi érdekek védelme nem a 83-as cikkben található. Sokan úgy érzékelik, hogy ezt a cikket szigorú tekintetben kell értelmezni, ami azt jelenti, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy az Európai Unió fellépjen. A 325-ös cikk annyiban specifikus, hogy a csalás harcról szól, tehát a 325-ös cikk ezen túl lehetővé teszi, hogy szélesebb értelemben értelmezzük ezeket a hatásköröket, egyes intézkedések elfogadását megengedi a csalás elleni harcban, megerősíti azt is, hogy a jövőbeli irányelv megfelelő jogi alapja, amely a tagállamok büntetőjogát harmonizálná, a pénzügyi érdekek védelmében, a 325-ös cikkel kell, cikkel, hogy legyen. És még egy dolgot említett Farkas és kúl professzor úr is, ez pedig az, hogy a 325-ös cikk minden fenntartással töröl. Úgy gondolom, ez még szélesebb körű hatásköröket is adhat az Európai Uniós közösség kezébe. Én legalábbis így olvasom e, ezt a cikket. Ezzel kapcsolatban három pontot szeretnék megemlíteni. Az Európai Uniót köt, beavatkozását kötelezőként irányozza a 325-ös, és nem lehetőségként. A 325-ös cikk ezen túl minimális szabályokról is szól. Éppen nem beszélt minimális szabályokról, hanem szükséges intézkedésekről szól. Ilyen értelemben a 365 cikk sokkal specifikusabb, konkrétabb. És ennél még fontosabb az a meglátás, hogy a 325-ös cikk nem tesz említést a vészfék eljárásról. Ez is egy jelentős változás. Azt jelenti tudnilik, hogy hogy a tagállamok nem indíthatják el ezt a blokkoló eljárást. Ebben az értelemben tehát ez a 355 cikk mindenképpen komoly legitimációt ad, és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét egy nemzetek fölötti tényként kezeli, amely túlmutat az egyes tagállamok érdekein és hatáskörén. Az egyik ellenvetés, mely hangoztatnak az irányelv tartalmával kapcsolatban, az az, hogy mivel nem tesz utalást a konkrétan ember csalásokra és a pénz, a korrupcióval kapcsolatos pénzmosásra, a 325-ös cikk 4-es bekezdése csak a csalás elleni harcról szól explicit módon. Úgy, e, ilyen értelemben tehát ez az érvelés megáll, ez esetben a 83-as cikk jogi alapjára kell helyezkedni, amennyiben elfogadjuk ezt az ellenérvet. Más. Ez, ez a kérdéskör tovább vitatható, ám a 325-ös cikk sem, meg a 83-as cikk sem, meg a kettő kombinációja sem indokolná, egy olyan irányelv elfogadását, amely konkrétan személyekre volna alkalmazandó. Ez persze nem azt jelenti, hogy ilyen jellegű eszköz, vagy ilyen típusú eszköz ne volna szükséges, ha létrehozzuk az Európai ö, Főügyészi Hivatalt. Ez esetben módosítani kellene a szerződést, annak érdekében, hogy ilyen közvetlen hatáskör érvényesüljön. Még egy gondolat, amelyet, amelyet vizsgálatot érdemel, az az a kérdés, hogy vajon a jelenlegi feltételek megengedik-e, lehetővé teszik-e egy olyan irányel bevezetését, amely a büntető jogharmonizációjára törekszik. Az első válaszom pozitív volna, mert hogy egyrészt abból a szempontból, amely a a Még egy közvetett hatáskör belső alkalmazása is hasznos volna. Azt gondolom, hogy ez a szubszidertás elvét is tiszteletben tartaná. Az az elv, a végső eszköz elvének alkalmazása is lehetővé tenni ezt. Úgyhogy ha nagyon gyorsan kéne értékelnem ezt a lehetőséget, akkor azt mondanám, hogy bármely olyan tevékenység, amely az Európai Unió pénzügy érdekeit sérti, nem csak, hogy megérdemli a, a pénzügyi büntetés bevezetését, hanem ezt kötelezővé tenné költséghatékonysági szempontból is elmondható, hogy csak a, csak a, büntetőjogi szankciók és büntetések ö, ö, lehetnek hatékonyak én esetben, és ezek bevezetése kötelező volna. A szubszidritás elvével kapcsolatban utalnék arra, amit Otár Kul mondott a különféle hatásvizsgálatokról, hatáselemzésekről, melyek a helyzetet értékelik a harmadik pillérbeli eszközök végrehajtása vonatkozókra gondolok. Itt nem a ratifikációban áll a probléma, hanem főleg a hatékonyság és eredményesség kérdését kell megvizsgálni. A harmadik pillérben végrehajtott eszközök, az a kérdés, a fő kérdés, hogy mennyiben hatékonyak ezek a jogalkotási harmonizáció elősegítésében. A csalás meghatározása a támogatások kapcsán eléggé különböző más és más tevékenységeket sorolnak itt és ott a csalás körébe, és ez persze hatással van a csalás elleni fellépésünk hatékonyságára is, mert mint ezek a széttartó definíciók. Úgy vélem tehát, hogy az, még ha tiszteletben is tartjuk a szubszidratás elvét, azért fontos, hogy az Európai Uniónak hatáskör legyen a nemzeti jogszabályok harmonizációjában ezen célok érdekében. Köszönöm szépen. Szaudaszkasz úrhoz lenne egy kérdésem. Nem tudom, hogy valaki más esetleg az előadóink közül meg tudja válaszolni az ő távollétében. Hogyan tudjuk megfelelő módon megvédeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit, akkor, Hogyha nem szankcionáljuk jogilag és politikailag azokat az intézkedéseket, amelyek a pénzügyi tranzakciók anonimitását garantálják. Eh, tudom, hogy van egy olyan intézkedés, amit az olasz kormány elfogadott, amely nem teszi lehetővé a tag, az áfa fizetéseket. Ez egy olyan intézkedés, amely megakadályozza azt, hogy az áfát levonják, de ugyanakkor lehetővé teszi azt, hogy vissza ö, szerezzék a pénzeket, a befizetett pénzeket az adóparadicsomokban. 5% elvesztésével megúszszák. És teljes mértékben anonimek maradnak ezek az átutalások, és nem tudunk az ilyen újra felhasználás ellen hatékonyan fellépni. Európai Uniós szinten hogy tudnánk ez ellen fellépni? Olyan pénzről van szó, amit, hogyha úgy mondhatom, egyszerűen kihúznak az adó kasszából a tagállamokban, máshol is, nem csak Olaszországban. Tudom, nem tudom, hogy itt önök esetleg tudnak-e válaszolni, hogyha nem, akkor remélem, hogy továbbadják a kérdésemet Szemeta úrnak, illetve Szeleuszkesz úrnak. Nagyon súlyos helyzetben vagyunk, és éppen ellenkező irányba mutatnak ezek az intézkedések, ezek a dolgok, mint az Európai Unió pénzügyi öm, érdekeinek a védelme. Vielen Dank. Ich möchte nochmal entschuldigen, dass äh, Herr Sadauskas bereits gegangen ist. Er hatte jetzt äh, eine weitere äh, Verpflichtung. Ähm, insbesondere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 arra törekedett, hogy megfelelő megoldást találjon olyan harmadik országokkal, amelyek a múltban nem mutattak együttműködési készséget. 2004-ben Svájccal kötöttünk csalás elleni küzdelemre vonatkozó megállapodást, időközben végre, részben végrehajtásra került, nem lépett még hatályba, mert ezt a megállapodást minden tagállamnak ratifikálnia kell. Minden esetre a svájci adóhatóságokkal együttműködést irányoz elő az áfa csalások, az áfa visszaélések minden területén. Ennek alapján Liechtensteinnal is tárgyalások folytak egy megállapodásról, ez némileg túlmutat a Svájccal kötött megállapodáson, miszerint az összes adó kapcsán történő csalások kapcsán az együttműködést előirányozza. Minden adó köteles személy aki Liechtensteinban tevékenykedik, esetében, tehát minden ilyen adófizető esetében az információ cserére mód nyílik. A tanács ezzel a megállapodással egyelőre nem foglalkozott. A bizottság javaslatot tett erre vonatkozóan, majd egy csomag is megszületett a költségvetési, az adózási, adóügyi együttműködés kapcsán. Luxemburg azonban eddig ettől még elzárkózott. És ezért ez a megalapodás aláírása ö, csúszott. Ha ez a megállapodás aláírása kerül, akkor a bizottság erre már tárgyalási mandátumra vonatkozó tervezet is benyújtott harmadik államokkal való tárgyalásra vonatkozóan. Különösen Andorrára vonatkozik ez, Monakóra, illetve San Marinóra. Ezen túl egy további tárgyalásra is Svájccal, amely nagyon fontos volna, és természetesen további harmadik államokkal is megkezdődhetnek a tárgyalások, ha már volna egy előzetes modell, amely az OECD standardre építve a csalás elleni harcban való együttműködés, és általában az adó ügyekben való együttműködés modelljére támaszkodva egy olyan standard modellt hozna létre, amely aztán világszerte befolyással lehetne minden harmadik állam mindenféle adóparadicsom vagy pénzügyi paradicsom felszámolása érdekében, ez az a cél, amelyet az Európai Unió is magáévá tett a G20-as folyamatban. De abban teljesen igazuk van, hogy ez a probléma korább, továbbra sem oldódott meg. Köszönöm, van-e további kérdés? Jelentéstevő úr, a kormány alá a következtetéseket. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt eh, elnök úr. másoként is engedje meg engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az előadóknak az értékes gondolataikért, amelyek azt gondolom, hogy sok tekintetben segítségére lehetnek a bizottságnak, hogy azt a munkát azzal a célkitűzéssel el tudjuk végezni, amit bevezetőjében elnök úr is említett, azaz két a közösség pénzügyi érdekeinek védelme szempontjából meghatározó jogi norma tanácson belüli döntéshozatalt illető e, problémáit előrelendítsük, lendületet tudjunk adni ennek a e, két e, dossziénak. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelenlévők, ha megengedik, a elhangzottak alapján úgy látom, hogy egyrészt egy minimumprogramot lehet megfogalmaznunk, másrészt pedig mód és lehetőség van egy olyan távlatosabb elképzelés megfogalmazásának, amely távlatosabb elképzelés valóra váltása elképzelhetetlen bizottságunk aktív politikai és szakmai közreműködése nélkül. Minimum programként azt kell és azt lehet megfogalmazni, hogy ahogy Szadauskas úr is említette, a Lisszaboni szerződés életbelépése következtében megváltozott körülményekre tekintettel a bizottsággal együttműködve meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyek kapcsán a két direktívát illetően azok aktualizálása, átgondolása, illetve újragondolása végrehajtható, és ennek megfelelően mód és lehetőség teremtődne arra, hogy a módosított, újragondolt, átdolgozott direktívák immár zöld lámpát kapjanak a e, tanácson belül. Azonban, ahogy ezt professzor úr is, illetve professzor asszony is e, említette az előadásában, megítélésem szerint egy sokkal nagyobb lélegzetű program megfogalmazásának is elérkezett az ideje. Ha tetszik, nem gondolom, hogy e, fölöslegesen patetikus kifejezésekkel dobálóznánk, de korszakhatárhoz érkezett a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével a közösség pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó jogalkotási munka. Ha tetszik, mód és lehetőség van a e, PFI, Protection of Financial Interest 2015-2015-ös program megfogalmazásának. Ugye 1995 a Maastrichti szerződés óta eltelt 15 esztendőben értünk el eredményeket, 15 esztendő távolából visszatekintve azonban azt kell mondanom, hogy túlságosan hosszú idő telt el ahhoz képest, amennyi megoldásra sikerült a magunk mögött hagyott másfél évtizedben jutni. Most, alig egy esztendővel a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után mód és lehetőség van az alapszerződés új jogi normáira építve, mind a közösség pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a büntető anyagi jogi jogalkotás újragondolására, mint pedig ezzel párhuzamosan, ehhez illeszkedve ezeknek a jogi normáknak az alkalmazására hivatott közösségi intézményrendszer, azaz struktúra szabályozásának az átgondolására. Napirenden van az Olaf reformja, napirenden van az a kérdés, hogy a Lisszaboni szerződésben szabályozott módon megoldást kell találni az európai ügyész intézményére vonatkozó jogi norma kidolgozására és annak eh, megalkotására. Ebben a keretben kell és lehet elképzelni azt a programot, amit, ha megengedik, PFI 2015-ként lehetne eh, elkeresztelni, ami lehetőséget teremt arra, hogy a jelenlegi eh, parlamenti ciklusban a második Barózó bizottság tevékenységének az ideje alatt a Lisszaboni szerződés teremtette új lehetőségekkel élve, mind a közösség pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó anyagi, mind pedig az ezek végrehajtására hivatkozott intézményekre vonatkozó strukturális szabályokat újra lehessen gondolni. Egy szó mint száz, megítélésem szerint az értékes előadásoknak köszönhetően is egyértelművé válik, válhat a Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának politikai szándéka, minimális célkitűzés a tanácsban megrekedt dossziék újra, illetve átgondolásával lendületet adni a jogalkotási folyamatnak, és meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően a parlamenti bizottság aktív részvételével hogyan lehet e, átfogó, távlatos büntetőjogi és intézményi megoldásokat találni a közösség pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó jogi szabályozás megerősítésére. Még egyszer köszönöm az előadóknak a közreműködést, köszönöm elnök úrnak a lehetőséget. Grazie, ringrazio. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Szeretném megköszönni.